Következnek a szavazások, nagyon rövid lesz. Morás úr jelentése a gépermű nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatsere Lettországban, és név szerint egyben szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. A következő Griszbek asszony jelentése a büntető eljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a saját tárgyaláson való jelent jogának megerősítése. Az egyes blokk az 52-es módosító mellette ellene elfogadtuk. A második blokk okafogyottá válik, és akkor a bizottság javaslatáról fel, készfelemeléssel mellette ellene tartózkodás elfogadtuk tehát a jogszabálytervezetről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Következik Ford asszony jelentése az egyéni védőeszközökről, először az egyes blokkról, a 158-as módosítóról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes blokk okafogyottá válik a bizottság javaslatáról készfemeléssel mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A jogszabály állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy elfogadtuk. Stiller asszony jelentése a gázüzemi berendezésekről a következő. Először az egyes blokkról, a 203-as módosítóról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A bizottság javaslatáról mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A ö, jogszabály ö, tervezett állásfoglalásáról név szerint Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. López és Torres White jelentése a kötélpálya létesítményekről, a szöveg egészéről egyes blokk 148-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a bizottság javaslatáról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, majd a, az állásfoglalásról név szerint megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elfogadtuk, gratulálok. Állásfoglalási indítvány kifogás az általános tarifális preferenciák rendszeréről szóló felhatalmazáson alapuló rendeletre vonatkozóan. Először az EU-NGL frakció módosítójáról szavazunk, név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A következő jelentés, állásfoglalási indítvány, a kifogásra feldolgozott gabona alapú élelmiszerekre és bébi ételekre vonatkozó különös összetétel és tájékoztatási követelményekről. És Taylor eh, eh, kér szót az NV szakbizottság részéről. A szavazás arról szól, hogy továbbra is eh, az elhízást, mint járványt akarjuk-e táplálni, illetve egészséges, vagy pedig egészséges gyermekeket eh, felnevelni a jövőre. Ugyanis eh, a VB ételek 30%-a cukorból származik, ami elfogadhatatlan. A WHO ajánlása szerint a szabad cukor nem haladhatja meg a 10%-ot a teljes energiabevitel tekintetében, és ez 5%-os egészségjavulást eredményezhetne. Tehát az állásfoglalási indítvány arra vonatkozik, hogy a bizottság üljön vissza az íróasztalhoz e tekintetben, ezen javaslat tekintetében, és a WHO-nak megfelelően dolgozza át a javaslatot, hogy az összes európai gyermek egészségesebb jövő előtt állathat, álljanak, úgyhogy én kérem, hogy mindenki támogassa az indítványunkat. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Biztos úr, Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! A felhatalmazáson alapuló rendelet elfogadásának további halogatása a 2015. júliusában meghirdetett rendelet további késedelmét eredményezni, és ez a végrehajtó hatóságok tekintetében is késedelmet okoz, különösen ami a címkézési követelmények betartatását illeti a vállalkozók körében. Már konzultáltunk az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal a feldolgozott gabona alapú és bébi ételek energiatartalmára, különös tekintettel a cukortartalomra vonatkozóan, figyelembe véve a legutóbbi indikátorokat és az EFSA szerint az összetételi javaslat ezen termékek tekintetében elfogadható. Akkor most szavazzunk, a kettes módosítóval kezdjük, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas bekezdés, eredeti szöveg, kézfeltartással mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes bekezdés, eredeti szöveg, ellenőrizzük a hármas bekezdést, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes bekezdés eredeti szöveg készfeltartással kitámogatja. Ellene tartózkodás elutasítva. Hármas módosító, elnézést. A hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva az eredeti szöveg okafogyottá válik, egyes módosító név szerint megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. E preambulum bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, F preambulum bekezdés két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, G preambulum bekezdés eredeti szövege mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, J preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Az állásfoglalási indítvány egészéről megnyitom a név szerinti szavazást, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Következik a kolumbiai béke folyamat, állásfoglalási indítvány, ez az utolsó szavazás, tehát készfeltartással az egész indítványról mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Köszönöm szépen, kollégák, tehát a szavazást ezennel lezártuk, és most következik a szavazatok magyarázata.